Okay, colleagues, we're starting a bit late, but I think... Kis késéssel kezdjük, kollégák, de azt hiszem, hogy vágjunk bele. Már negyed négy van. Remélem mindenkinek kellemesen telt a húsvéti szünet, és készen állnak most a munkára. Jövő hétfő is szünnap lesz, úgyhogy a jövő hét is rövid, akkor május 1 lesz. Ez a hét viszont elég tele lesz a csütörtöki plenárissal, a csütörtöki plenárissal. A napi rend elfogadása. Kologlu úr nem tud itt lenni, ezt most tudtam meg a 15-ös napi rendi ponttal kapcsolatban, úgyhogy a harmadik országok korrupciós emberi jogi helyzete következő ülésünkre kerüljön át. Azonban a módosítók előterjesztésének határideje továbbra is május harmadika marad. Ezt sajnos fent kell tartanunk, a módosítók benyújtásának a határidejét. Május 3-18 óra tehát. Viszont a véleménytervezetről a vitát a következő szakbizottsági ülésünkön fogjuk megtartani. Más változás nincs, el tudjuk így fogadni? Köszönöm szépen, egy bejelenteni valóm van. Szerdán szakbizottságunk az Európai Bizottsága szervez egy különleges eseményt. Megemlékezünk a Rána Plaza tragédiájáról. Szerdán fogjuk a Lola Sánchez jelentést a ruházati cikkekről plenárison megvitatni. Ez a hét a negyedik évfordulója a Rana Plaza tragédiájának. Úgyhogy a szerdán egykor az 5G3-as teremben vitát fogunk folytatni erről a helyzetről. Jó lehetőség lesz arra, hogy a ruházati kezdeményezés megnézzük, azok a szervezetek is ott lesznek, akik a feltrédet, az etikai ellátási láncot képviselik, és a saját kezdeményezésékről fognak beszélni. Remélem a kollégák ott lesznek most nincs itt sok kolléga, úgyhogy majd egy emlékeztetőt azért kiküldünk róla, hát ha a programról is többet fogunk tudni a nap végére. Így a szünet után sok ember még csak most ér vissza a munkához. Nos, ez lesz tehát szerdán egykor harmadik napi rendi pont, az február 28-i ülés legyzőkönyve, ha van-e valakinek meg jegyzés ezzel kapcsolatban, ha nincs és nem tájékoztatják a titkárságot elől, akkor elfogadottnak fogjuk tekinteni az ülés végére. Koordinátok határozatainak és ajánlásainak elfogadása, április 6-i határozataikat megtalálhatják a dossziéjukban, hogyha nincs ezzel kapcsolatban megjegyzés az ülés végéig, akkor ezt is elfogadottnak fogjuk tekinteni. Ötödik napi rendi pont, látom, hogy itt van a bizottság, mégpedig nagy létszámban milyen bejelenteni valóik vannak, parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövidek lehetünk, csak annyit szeretnénk bejelenteni, hogy május 3-án az Európai Bizottság és a főképviselő közös kommunikációt akar kiadni az EU-afrikai partnerség ösztönzéséről. Csak szeretném tájékoztatni önöket erről, hogy tudjanak róla. Ennek a kontextusa az EU stratégiai célkitűzéseinek a, nov- a kidolgozása a novemberi csúcs találkozó előtt. Illetve ez az új ösztönző megpróbálja a változó időket, változó helyzetet lekövetni a nemzetközi menetrenddel kapcsolatban, a 2030-as menetrenddel kapcsolatban például. És nyilván a DEFCO főigazgatóság, illetve a külügyi bizottság minden jövőbeli deveülésen szívesen itt lehez, hogy a bizottság közleményét meg tudjuk vitatni önökkel így közvetlenül is. Igen, igen, nagyon szeretnénk, hogyha itt lennének, valóban. Kiértük is, és lesz egy saját kezdeményezésű jelentésünk is az EU-Afrika stratégiáról, illetve egy küldöttséget is szeretnénk küldeni a csúcs találkozóra. Kulcsfontosságú a szakbizottságunk számára ez a téma, ezért folytatni szeretnénk a párbeszédet önökkel, majd a titkársággal meg akarom beszélni, hogy mikor szeretnénk, hogyha a fő képviselő az, hogy vagy és a az illetékes biztos esetleg el tudna jönni, hogy a stratégiát bemutassa. Majd megnézzük a dátumokat, ha lehet, a lehető leggyorsabban. Igen, igen, már május jövő hét, már május bizony. Köszönöm. Hatodik napi rendi ponttal kapcsolatban annyit tudok, hogy Elis Line az már úton van, és bármelyik pillanatban megérkezhet. A hetedik pont felelőse sincs itt sajnos. Elis Line kabinetjében itt van valaki nincs, akkor várunk egy picit a hatodik napi rendi pont megkezdéséig, és addig ellenőrzöm, hogy van-e más bejelenteni való. Yeah, there is uh, something actually Igen, van. Holnap fél hatkor emlékeztetek arra, hogy szavazunk, nagyon fontos szavazás lesz fél hatkor ma. A Költségvetési Szakbizottsággal együttes ülésünk lesz a PHS 3C50-es teremben a fenntartható fejlődési alapról együttdöntési ügy, tehát kérem mindenki legyen ott, Ma 17.30-kor tehát termet cserélünk. Szeretem volna hangsúlyozni, hogy ön is tette, hogy mivel kicsi szakbizottság vagyunk, nagyon fontos, hogy a, ott legyünk, hogy a fenntartható fejlődést meg tudjuk védeni. Igen, igen, ott kell legyünk nagy számban a szavazáson. Funzulika úr, a jelentéstevőnk nincs itt sajnos, de nagyon fontos a téma. Akkor kollégák, meg kell várnunk, hogy elisvány megérkezzen. Hát hétfő mindig problémás a repülőgépek miatt. Can I just say to the groups as well that the idea... Akkor még annyit szeretnék elmondani, hogy az volt az eredeti gondolat, hogy ma szavazunk, és a harmoldalú tárgyalások megnyitásáról, vagy nem, erről is szavazunk ma, hogyha a három szakbizottságnak a megfelelő mennyiségű tagja ott kell, hogy legyen, hogy meglegyen a, az elégséges ember, hogy döntést tudjunk hozni. 71 főre van szükség, mert az AFET és a Költségvetési Szakbizottság két nagy szakbizottság, ráadásul még ott van a mi bizottságunk a harmadiként, úgyhogy a határozott képességhez ott kell, hogy legyünk elégséges számban. Majd ellenőrizik egyébként konkrétan a szabályokat is, el is lejnek. Most megengedem, hogy egy percig lélegezzen, mielőtt mm, kezdünk az ő témájába. Következik a hatodik napi rendi pont, uniós fellépés a fenntarthatóságért. Ahogy a kollégák bizonyára tudják, egy éve jött, hozták nyilatkozatra 2030-as menetrendet, egy sor közleményt hozott lét, nyilvánosságra az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban az EU-n belül, az EU-n kívüli stratégiákról fejlesztési konszenzus erről tárgyal a mi bizottságunk, ez az egyik fele a dolognak, a másik pedig egy olyan közlemény a bizottság részéről, ami az európai fenntartható jövőre vonatkozik, és a fenntarthatóságért fenntarthatóságot célzó menetrendről szól Timmermans alelnök úr ennek a feledőse. A tanács az EU 2030-as menetrendről június 20-ára készül egy következtetéssel. Nekünk is van ezzel kapcsolatban véleményünk, és most el is vágnak a jelentéstevőnek, meg is adom a szót, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést, hogy elkéstem, a Libe szakbizottságban voltam. A 2030-as menetrend egy ambiciózus átfogó menetrend, amely az átalakulás szempontjából is nagy potenciállal bír, egyetemes, ambiciózus, egymáshoz kapcsolódó célkitűzéseket fogalmaz meg, amelyek azonnali fellépést követelnek meg. Az Európai Unió az új fejlesztési menetrend végrehajtása szempontjából nagyon nagy szerepet kapott, főként a nemzetközi kontextusra való tekintettel. A fenntartható fejlesztési célok elérése szempontjából az EU nagyon fontos, a nemzeti fejlesztési célok végrehajtása fontos, ugyan, de nem elégséges. Szükség van egy közös stratégiára, és egy közös európai keretre az SDG-k, a fenntartható fejlesztési célok elérése szempontjából. Fontos, hogy az EU végrehajtsa a tagállamok közötti koordinációt és iránymutatást adjon a folyamat végrehajtásához. Magam is New Yorkban jártam Linda Megeven elnökünkkel a menetrend elfogadását követően. Üdvözöltük a fenntartható EU-s jövő szempontjára vonatkozó következő lépésekről, de őszintén szólva többet vártunk volna. A nyilatkozat nem határozott meg világos menetrendet a végrehajtásra vonatkozóan, és nem határozott meg átfogó stratégiát, ehelyett a már meglévő kezdeményezéseket fogta össze. Új prioritásokra van szükség az azonosított hiányosságok, hézagok kapcsán, és biztosítanunk kell, hogy a külpolitikai fellépés megfelel az SDG-knek, és teljes mértékben tiszteletben tartja a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciát. Csak is e koherencia révén tudjuk nyilvánvalóvá tenni, hogy a célkitűzések összekapcsolódnak egymással. Fontos, hogy az Európai Unió ezen túlmenően egy robusztus átláthatóság és elszámoltathatósági keretet hozzon létre az Európai Parlament, az egyéb érdekelt körök és a civil szervezetek bevonásával. A 2030-ig tartó fenntartható fejlesztési menetrend nagyon jelentős költségvetési elköteleződést is jelent. Az adópolitikai igazságosság is nagyon fontos. Így tudjuk biztosítani, hogy megfelelő pénzügyi eszközeink legyenek a 2030-as menetrend végrehajtásához. Fontos, hogy a 2,3 billiós finanszírozási hézagot betömjük, amely az SDG-k finanszírozásához kapcsolódik fontos, hogy hozzájáruljunk a fenntartható termelési és fogyasztási minták kialakulásához Európában és Európán túl. Fontos a kereskedelempolitika is, az Európai Uniónak a 2030-as menetrendnek megfelelően kell a kereskedelempolitikáját kialakítani, és elő kell segíteni a fenntartható globális értékláncok kialakítását, különös tekintettel eh, azokra a cégekre, amelyek a teljes eh, termelési láncban szerepet kapnak. A migráció globális kihívás, ennek kapcsán is eh, közös fellépésre van szükség a nemzetközi szintéren. Fontos, hogy az Európai Unió kiigazítsa a migrációval kapcsolatos álláspontját, egy fenntartható migrációs politikára van szükség, amely összhangban van az SDG-kkel, főleg a 10-es SDG-vel, mégpedig egy pozitív bizonyíték alapú narratívához kell ezt kapcsolni a migrációs és menekültügyi eh, politikával kapcsolatosan. Csak is így tudunk egy átalakulást elérni egy fenntarthatóbb jövő irányába, egy olyan átalakulást, amelyben senkit sem hagyunk magára. Várom az együttműködést a kollégákkal, és várom a megjegyzését mindenkinek. Köszönöm. Köszönjük szépen! Még nincs itt az összes árnyék jelentéstevő, de néhányan már itt vannak. Az egyik kolléga megkért arra, hogy olvassam fel a feljegyzéseit, mert nem tud itt lenni. Kedves kollégák, köszönöm szépen Elis lány munkáját. A néppárt árnyék jelentéstevőjeként szeretném most megosztani a nézeteimet önökkel. A fenntartható fejlesztési menetrend, amelyet 2015. szeptemberében fogadott el az ENSZ, egy új, ambiciózus keret, amelyel fenntartható, a fenntartható fejlődés és a szegénység felszámolása felé indulhatunk el. Ez egy komprehensz átfogó reakció a nemzetközi közösség részéről a kihívásainkra. A világ nagy mértékben megváltozott, nagyon fontos globális demográfiai változásoknak vagyunk ton, tanúi, környezeti és szociális kihívások is vannak. 80 millió fővel nő évente a világ népessége, 2050-ig a világ népességének 70%-a városokban él majd, még akkor is, hogyha az átlagos növekedési ráta lassul. 2,4 milliárd emberre nő a globális népesség 2015 és 2050 között. 1,3 milliárd ezek közül, ezen emberek közül Afrikában él majd. 2030-ig a világ szegényeinek a többsége a konfliktus sújtotta országokban él majd a szubszaharai Afrika területén. A környezeti változások is egyre nagyobb hatást gyakorolnak a migrációs mozgásokra, hiszen az emberek elhagyják a rossz környezeti körülmények jellemezte területeket. Fontos, hogy tiszteletben tartsuk mindenkinek azt a jogát, hogy ott éljen, ahol született. Ezt a jogot garantálni kell az EU-s és az ENSZ általi fellépéssel is. A fenntartható mezőgazdaság továbbra is egy fontos mozgatórugója a szegénység felszámolásának, a világ szegényeinek kétharmada a mezőgazdaságtól függ, jövedelmét illetően, és Számos fejlődő ország továbbra is nagy mértékben függ a kereskedelemtől. A fenntartható mezőgazdaságban mindenképpen be kell ruházni annak érdekében, hogy növeljük a termelékenységet, csökkentsük az éhezést, anélkül, hogy a környezetnek ártanánk ezzel. Nagyon nagy beruházásokra van szükség ebbe az ágazatba Afrikában, különösen amiatt is, hogy az élelmiszer ágazat kulcsfontosságú szerepet játszik a munkahelyteremtésben rövid és középtávon. Köszönöm szépen, köszönjük szépen, Heidi Hautala. Köszönöm szépen, köszönöm Eli ezt a rendkívül jó véleménytervezetet. Nagyon észszerű dolgokat tartalmaz, és hangsúlyoznak kell, hogy az SDG-k egyetemesek, és nem csak a fejlődő országokra vonatkoznak. Üdvözlöm azt, hogy azt a javaslatot, miszerint szükség van egy végrehajtási tervre, konkrét metodológiával, módszertannal, határidőkkel, és így tovább. Ez áll a kettes pontban, ha jól emlékszem. A véleménytervezet emellett nagyon helyesen hangsúlyozza azt, hogy bizonyíték alapú, objektív migrációs politikára van szükség. Szerintem itt az ideje, hogy ehhez ragaszkodjunk, és hangsúlyozzak ennek a fontosságát. Szerintem sok szor összemossuk egymással a migrációs válságot, és azokat az, intézked, az annak kezeléséhez szükséges intézkedéseket és a hosszú távon szükséges intézkedéseket, ezáltal torzítva a fejlesztéspolitikát. politikát. Ezért is gondolom, hogy nagyon helyesen hangsúlyozza a négyes pont a hivatalos fejlesztési támogatás szegénység elleni küzdelemben betöltött szerepét. Egy módosítón gondolkodom, Ez arra vonatkozna, hogy a 0,7%-ot továbbra is a legkevésbé fejlett országoknak kellene folyósítani, ugyanakkor azonban a magánszféra fenntartható fejlesztésének finanszírozásán is el kellene gondolkodnunk, és hát pontosan erre, erről szavazunk ma az Európai Fenntartható Fejlesztési Alap kapcsán. Remélem, hogy a parlament nagy többséget szavaz ennek a javaslatnak, és ennek szellemében tudjuk folytatni a háromoldalú egyeztetéseket. Az alternatív jóléti mutatókra vonatkozólag úgy hiszem, hogy a Rio plusz 20-as találkozón sokat, sok szó esett erről, de azóta egy kicsit elsikkadt ez a téma. A hetes pont a magánszektor felelősségéről beszél, illetve annak szerepéről. Itt talán még hozzáfűzhetnénk a szöveghez az, hogy itt a vállalati felelősségvállalás és elszámoltathatóság szempontjából talán még többet kellene tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, úgy látom többen nem kértek szót, úgyhogy a bizottságnak ad Nem, nem, nem Velnő úr, öné a szó. Köszönöm, finnül fogok beszélni. Niin, olen, olen tuota Alderyhmän puolesta varjoesittelijä. Hieman... jelentéstevő vagyok az ALDE frakció részéről és megpróbáltam beleásni magam ebbe a témába. Azt hiszem, hogy eh, az Eli által összeállított dokumentum nagyon jó alapot képez a véleményhez, nagyon jó elemeket tartalmaz. Mm, szerintem fontos, hogy eh, mélyebbre ásunk a tartalmi kérdéseket illetően. Természetesen a Környezetvédelmi Bizottság jelentése vagy véleménye a, a környezetre összpontosul. Szerintem nekünk a következőkre kellene odafigyelni. Először is a társadalmi fejleményekre, meg kell vizsgálnunk, hogy az Európai Unió az emberi jogokat, a demokráciát hogyan karolhatja föl, hogyan támogathatja az Európai Unióban, illetve máshol a világon. Aztán egy másik potenciális terület a regionális hatás kifejtése lehetne. Véleményem szerint a vidéki területek jólétét, illetve a kisvárosokat lehetne előtérbe helyezni, valamint kölcsönhatást kellene kialakítani a vidéki területek és a városok között. Fontosnak tartom azt is, hogy visszanyerjük a nyersanyagokat, például a mezőgazdasági felhasználás során. Itt különböző természeti erőforrásokról beszélek. Kiemelném tehát a mezőgazdaság szerepét. Természetesen a óriási agglomerátumok kialakulásának határt kell szabni, hiszen ezek károsan érintik a környezetet, és nem is fenntarthatóak. Úgyhogy azt gondolom, mindenképpen hatással kell lennünk a vidék fejlesztésre, és az is nagyon fontos, hogy a politikánk koherens képet alkosson. Ami a fejlesztési politikánkat illeti, mind a fejlesztési országok kapcsán, mind pedig az Európai Unión belül, a fenntartható fejlődés alapvető elveit kell képviselnünk. Köszönöm, mondja az elnök, és most pedig megadom a szót a bizottságnak. Marie Aurélie Vena és Patrick Van Brüggen uh, jött el a bizottságtól, nem tudom, hogy kér szót először. Tessék, kérem, megadom a szót. Um, my name is... Köszönöm szépen. Tinerelnek hívnak, és a bizottság titkárságán dolgozom, általános titkárságon. A 2030-as ágendáért vagyok felelős. Először is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, illetve a képviselőknek a hozzászólásokért, illetve a javaslatokért amelyekkel kiegészítették a bizottság közleményét. Valóban, szeretnénk emlékeztetni mindenkit arra, hogy a 2030-as ütemtervben, ágendában nagyon fontos szerepet tölt be a bizottság, illetve az Európai Parlament is. Ezért a tavaly novemberi közleményben két irányt vázoltunk. Az első célja az, hogy a fejlesztési célokat beillesszük az európai politikai keretbe, és nagyon fontosnak tartsuk azt, hogy ez, ez legyen a politikánk vezérelve. Jobb szabályozási eszközöket és ennek szolgálatába kívánjuk állítani. A Juncker Bizottság egy új architektúrát képvisel az alelnökökkel, és pontosan ebbe az irányba szeretne húzni. A második fő gondolat a hosszú távra összpontosít az ágazati politikákra 2020 után. Ebben a kontextusban pedig március elején Juncker úr egy fehér könyvet mutatott be Európa jövőjéről. Ez egy új folyamat kezdetét jelenti, az Európai Unió jövőjéről döntést kell hozni az EU 27-eknek. Ebben a tekintetben is várjuk az Európai Parlamenttel való együttműködést. Az utánkövetés során dokumentumot fogunk kiadni, amely valószínűleg érdeklődésre ad majd számot. Ez a globalizációval fog foglalkozni, ez valószínűleg érinti majd a szakbizottságot. Ennek az ideje a határideje május közepe, tehát két-három hét múlva fog megszületni ez a munkaanyag, és várjuk a szakbizottsága való közös vitát ebben a témában. A 2030-as ágenda közös felelősségünk, ez a bizottság véleménye, nem csak a bizottságé, nem csak az Európai Uniós szintjé, hanem a nemzeti, illetve helyi szintű hatóságok feladata, illetve felelőssége is. Nem csak a hatóságok felelősek azonban, hanem a, az üzleti vállalkozások, a civil szervezetek és minden érintett fél. Ezért az Európai Bizottság úgy döntött, hogy egy platformot hoz létre az SDG-ket illetően, ez hamarosan fel is áll, és ebben a tekintetben is hivatalos információt szolgáltatunk majd a közeljövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nem tudom, hogy a bizottságtól kérem, még valaki szót nem, akkor rendben. Akkor elé uh, Sájnak adom vissza a szót. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a hozzájárulásokat, a hozzászólásokat, illetve a bizottságnak is köszönöm az információt. Különösen ami a stakeholder platformot illeti, várjuk a további részleteket. Följegyeztem a javaslatokat, a hozzászólásokat, és természetesen nyitottan állok az előtt, hogy megvitassuk ezen elemek hozzáadását a jelentés tervezethez. Ahogyan elhangzott, az MV bizottságnak megvan a saját perspektívája, fontos, hogy a mi szakbizottságunk is érvényesítse saját véleményét a véleményben, tehát így a fejlesztési aspektusra helyezze a hangsúlyt. Köszönöm szépen még ezt az együttműködést, és várom a további közös munkát. Deadline Köszönöm szépen, módosítók benyújtásának határideje május 3 dél. Ignácio Koreó is megérkezett, úgyhogy tovább léphetünk a hetes napi rendi pontra. Köszönöm szépen, hogy a tervezetnél korábban érkezett. Megvizsgáljuk a nemzetközi kereskedelem, illetve az EU kereskedelmi politikák hatását a globális értékláncokra. Ez egy INTE jelentéshez készülő véleménytervezet. Azt vizsgáljuk, hogy az EU-s kereskedelmi politikák hogyan tudnak hatást gyakorolni a globális értékláncokra. A Devesz szakbizottságnak ez fontos téma. Már említettem a ruházati termékekről szóló jelentéstervezetet, illetve az erdőgazdálkodásról szóló saját kezdeményezésű jelentést, 64 módosító érkezett ehhez a konkrét véleménytervezethez. Át is adom a szót Ignázió Koraónak. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy pont időben érkeztem. Ahogy ön is mondta, az elmúlt időszakban a parlamentben egyre inkább érdeklődünk az üzleti élet, illetve az emberi jogok kapcsolata irányá, iránt. Láttuk a, a nyersanyagok, a konfliktusos területekről származó ásványanyagok, a ruházati termékek és az egyéb termékek értékláncával kapcsolatban, hogy mennyire fontos ez a téma. Ez a jelentés is illetve volt egy korábbi jelentés, amit a parlament nagy többsége e témában megszavazott. Ezt látjuk, hogy egyre inkább érdeklődik a parlament. Ez iránt a téma iránt az Európai Bizottság annyira nem, mint mi. A globális értékláncra vonatkozó témához a különböző frakciók számos módosító indítvány nyújtottak be, de nem volt jelentős eltérés ezeknek az irányak között. Ezért kompromisszumos módosítókat sikerült kialakítani, 22-t, és ezeket már be is tudtuk mutatni a többi csoportnak. Holnap az árnyék jelentéstevőkkel fogunk találkozni, hogy véglegesítsük a szöveget. Biztos vagyok benne, hogy nagyon konstruktív lesz a munka hangulata, és az eredményként születő szöveg világos lesz, és mindenki támogatni tudja. Azonban muszáj egy negatív megjegyzést is tennem. Egy oldalról az Európai Parlament a cégek felelőssége szempontjából nagyon hasonló állásponton van minden frakció, viszont az Európai Bizottság folyamatosan figyelmen kívül hagyja a felszólalásainkat, radikálisan máshogy látják a helyzetet. Ebben a szakbizottságban is több mint egyszer, csak úgy, mint a kereskedelmi szakbizottságban szerettük volna elérni, hogy kötelező érvényű normák szülessenek ezen a területen. Ezt kéri a parlament folyamatosan. Az általam megszövegezett tervezet, amit múlt októberben fogadtunk el, szintén nem kapott semmilyen reakciót az Európai Bizottságtól. A DROA szakbizottságban az Európai Bizottságnak konkrét kérdést tettem fel, explicit kérdéseket tettem fel, de mindenre kitérő választ kaptam az Európai Bizottságtól. A Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottsággal való együttműködésünk lehetőséget ad arra, hogy néhány fontos koncepciót ismét hangsúlyozni tudjunk, csak úgy, mint az októberi jelentésünkben. Várom, hogy holnap az árnyék jelentéstevőkkel véglegesíteni tudjuk a munkát, és mindenkinek köszönöm szépen a segítséget, aki hozzájárult a vélemény megfogalmazásához. Elnök, köszönöm szépen! Kollégák kívánnak-e hozzászólni? Heidi a parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ignácio, Biztos vagyok benne, hogy a kompromisszumok nagyon jó minőségűek lesznek. Nem én vagyok az árnyék jelentéstevő, de azt szeretném megkérdezni, vagy talán az Európai Bizottsághoz fordulnék ez ügyben. Folyamatos vita zajlik az úgynevezett rági elvekről, és a kormány közikezdeményezés lehetőségéről, amit Ecuador vetett fel az ENSZ emberi jogi tanácsában. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy mit gondolsz ez a két folyamat, hogyan kapcsolódik egymáshoz? Az egyik vajon kizárja a másikat, és hova tegyük a hangsúlyt? Azért kérdezem, mert az ekvádori kezdeményezéssel kapcsolatban az Európai Bizottságnak voltak kétségei. Én úgy gondoltam, hogy egyébként van erre némi alapjuk, mert a legfontosabb dolog jelen pillanatban nekem úgy tűnik, hogy a végrehajtás kéne, hogy legyen, amire te is utaltál, a redi elveknek a végrehajtása. Mi, mi zajlik tehát itt a háttérben? Elnök, azt hiszem, hogy a bizottság csak most érkezik. Nem, nem, ez Seinfeld úr, bocsánat. Vagy igen, vagy nem. A bizottság képviselőinek mondanám, hogy így a ö, szünet után nem megfelelő időbeosztással adtuk ki a napi rendünket, úgyhogy ezért talán az Európai Bizottság képviselő nem megfelelő időpontban értek, érdeke, érkeznek. Kérdezem a kollégákat, és urat, hogy kíván-e hozzászólni a témához. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Rozumiem, że rozmawiamy na temat... E, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha jól értem, akkor itt a következőkről van szó. Mégpedig az globális értékláncokról beszélünk. Elnézést, amiért csak most érkeztem. Látom, az elnök asszony bólogat. Elnök, Ön az árnyék jelentéstevője a témáknak. Ignáció Korea a jelentéstevő, egy kicsit gyorsabban haladtunk a tervezetnél a napi rendben. Dziękuję bardzo. Tak, około godziny mamy przyspieszenie, ale mm, nie ma problemu. Valóban egy órával az időzítés előtt járunk, de semmi gond. A magam részéről a következőket szeretném elmondani a témával kapcsolatosan. Köszönetet szeretnék mondani először is a jelentéstevőnek, valamint az árnyék jelentéstevőknek is, akik talán nincsenek itt teljes létszámban, de remélem, hogy továbbítják a hálámat nekik. Ami a tervezetet illeti, úgy vélem, hogy az nagyon kiegyensúlyozott, és nagyon jól leírja az Európai Unió piacain és a többi ország piacain uralkodó helyzetet. Nagyon fontos mindez a fejlődés, a társadalmi és gazdasági fejlődés szempontjából egyaránt. Másrésztről egy nagyon nehéz témáról van szó, mert az értékláncokra való tekintettel gyors változásokra lenne szükség. Szerintem a jelentéstevő nagyon jól kezelte a témát. Másrésztről azonban nem tudunk elfogadni minden egyes pontot így változtatás nélkül, vannak módosítók. Mi 13 módosítót nyújtottunk be, az összes módosítóból 22 kompromisszumos módosítást tudtunk kialakítani, szerintem ez egy egész jó eredmény. Ezeket a kompromisszumokat csak nem rép kaptuk meg, de már átolvastam őket, és elmondhatom, hogy a módosítókban szereplő főbb követelések tükröződnek ezekben a kompromisszumos módosítókban. Ezért pozitívan tekintek ezekre, és egyébként a kompromisszumok az általam megfogalmazott egyik legfőbb kérdéssel is foglalkoznak, nevezetesen, emlékeztetnek arra, hogy a jogszabályok betartásáért leg, leginkább azok az államok felelnek, ahol a gazdasági tevékenység zajlik. Nem várhatjuk el, hogy az Európai unió valamiféle rendőrség funkcióját töltse be, mondván, hogyha ezt és ezt nem tartjátok be, akkor majd mi fellépünk veletek szemben. Nem, ez nem így működik. Az államokat az Európai Unió nem helyettesítheti azokra az államokra gondolok, ahol a termelés, a kereskedelem és így tovább zajlik. Az Európai Unió egyik legfőbb feladatának ennek megfelelően azt tartom, hogy nyomást gyakoroljon azokra az államokra, amelyekkel kereskedelmi kapcsolatokat tart fenn. Ezeknek az államoknak kell az állami struktúrák révén gondoskodni arról, hogy a területükön betartsák a vonatkozó jogszabályokat. Ezt fogalmaztam meg én magam is a módosítomban. Még egy dolog. Vannak további fontos témák is, úgy mint a végrehajtás, a véleménycsere, a tapasztalatcsere kérdése. Itt nem csak a szabályok végrehajtásáról van szó, és azt hiszem mindez tükröződik a módosítókban és a kompromisszós módosítókban is. Nemrégiben beszéltünk az ásványokról. Én úgy gondolom, hogy az, ahogyan ezt a kérdést kezeltük, példaértékű lehet. Jogalkotási munkát folytattunk le ebben a témában, itt az Európai Parlamentben meg is volt a szükséges többség, és azt hiszem, ezt a fajta módszert, ezt a fajta eljárást alkalmazhatjuk más témák kapcsán is. Összességében tehát azt szeretném elmondani, hogy pozitívan tekintek a közös munkánkra, és köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben. Elnök, köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki szót kér a kollégák közül? Hédi? Az Európai Bizottság nincs itt. Hát nem hiszem, hogy az Európai Bizottság egyáltalán megjelenik. Én közvetlenül a jelentéstevőhöz intéztem tulajdonképpen a kérdésemet, Ignáció. Rendben, hát először is köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat. Az árnyék jelentéstevők nem tudnak ma itt lenni, de biztos vagyok abban, hogy holnap sikerül megfelelő kompromisszumot kialakítanunk és elfogadhatóvá tennünk a szöveget mindenki számára. Ami Heidi kérdését illeti, Ecuadorra vonatkozóan és az ENSZ, iránymutat- és az ENSZ iránymutatásokra vonatkozóan, szerintem ez egy folyamat. Meg kell próbálnunk közösen valahogy dőlőre jutni. Hogyha mi Európa részéről javaslatot teszünk az új szabályokra, és éppen ezért van szükség a bizottsági inputra is, amely ez ideig hiányzott, jobb szabályokkal, jobb javaslattal kell előállnunk, amelyet az ENSZ aztán felhasználhat. És nyilván, ha Ecuador maga tenne ilyen javaslatot, az mindenki számára jobb lenne, Nekünk ebben a folyamatban meg kell próbálnunk a ránkeső szerepet betölteni, vagy legalábbis részt venni ebben az egészben, és hozzájárulni a megoldáshoz. Köszönöm, ha jól értem, akkor holnap az árnyék jelentéstevők találkoznak, hogy megvitassák a 22 kompromisszumos módosítót. Úgyhogy holnap mindannyian láthatjuk majd, hogy melyek ezek a kompromisszumos módosítók. Május 30-án szavazunk, és köszönöm szépen a jelentéstevőknek. Nos, kollégek, a szakbizottsági ülésünk ezen része befejeződött, 5 óra 30-ig szünetet tartunk, akkor a külügyi és a költségvetési szakbizottsággal együttesen ülésezünk a P3C50-es teremben, és addig mindenki foglalkozhat a munkája egyéb rész.